az európai közösségi jog által létrehozott struktúrából kilépni, és elhamarkodottan lépni. A ö, hozzájárulását higgyék el, ha szabad megjegyeznem, mint volt kommunista ország Románia polgárának olyan ismerős számomra ez a helyzet, mint hogyha nálunk történt volna Romániában. Ezt a szubjektivizmust bocsássák meg nekem, a vitát berekeztem és rátérünk a világbank energiastratégiájára a szerző keller képviselőnő ja, neki adom meg a szót öt perc erejéig. Köszönöm szépen. Ma másfél milliárd embernek nincs hozzáférése az elektromos állam áramhoz. Jól lehet, ez alapvető fontosságú a szegénység felszámolásához. Az energiához való jog azt jelenti, hogy egyetemes és méltányos hozzáférésre van szükség meg kell szüntetni a város és a vidéki területek közötti különbségeket tekintetben, és megengedhető, eh, megfizethető áron kell biztosítani az elektromos áramot. Eh, ennek a legbiztosabb módja a megújuló energiaforrások decentralizált használata. Az energia előállításánál azonban más dolgokat is figyelembe kell venni, például a klímaváltozást, az erdő területek elvesztését, az emberi egészséget és azt a szegénységet, amelyet eh, előidézhet. Eh, ezt a feladatot nem lehet megoldani fosszilis energiaforrásokkal, hiszen azoknak katasztrófajszerű hatása van a környezetvédelemre, az emberi egészségre és a klímára és csak nagyobb kárt tesz azoknak az életében, akik így is szegénységben élnek már. Ráadásul drágák ezek az üzemanyagok, és annál drágábbak lesznek, minél inkább fogynak ezek a források. Ettől kezdve az energiaelosztás hierarchikussá válik és merevé. Ezért mindenképpen a megújuló energiaforrásokra kell koncentrálnunk, elő kell, előre kell ugranunk, át kell ugranunk a saját árnyékunkat, hiszen csak a megújuló energiaforrások hozhatják el a megoldást erre a helyzetre. Olyan forrásokat kell használnunk, amelyek nem fognak soha eh, kimerülni, és amelyekből bőségesen van sok fejletlen országban, és például a napfény vagy a szél ide tartozik. Ezek a megoldások a decentralizált energiatermelés ráadásul az embereket e, kiemeli a tehetetlenség állapotából és saját sorsukat vehetik kezükbe. Ennek ellenére az energiastratégia továbbra is e, a foszilis energiákra épít. Jó lehet a foszilis energiába való befektetés pénzügyi közvetítéken keresztül valósul meg, ezeket azonban az, a világbank nem e, e, kíséri és nem, nem felügyeli kellő alapossággal. Említhető például, hogy eh, a következő évtizedekre csapdába esnek azokat az államok, amelyek szén alapú energiatermelésre állnak át. Említhető az átláthatóság hiánya világos meghatározásokra van szükség a tekintetben, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni a multilaterális finanszírozáshoz. A világban kölcsönöinek 40%-a a privát szektorban eh, pénzügyi közvetítéken keresztül fut, és ezeknek a kölcsönnek a nagy része az energiaágazatba fut, eh, eh, különösen a, a bányászati eljárással előállított energiaforrások kitermelésére. Nagyon megnehezíti ez az ügyeket. És hogyha megnézzük, hogy milyen fajta energiát tekintenek alacsony szintartalmú energiának, akkor azt látjuk, hogy a stratégiában e, nagy vízerőműveket e, látunk, amelyek nem fenntarthatóak, nagy területeket károsítanak, és ezek nem szolgálják az emberek és a társadalom érdekeit, ugyancsak a széndiokszid visszatartása, elnyeletése nem jelenti azt, hogy a szénintenzivitás csökken. Senki nem tudja, hogy mi történik ezzel a széndioksziddel, széndioksziddal a talajban, vagy bárhol máshol, ahol a föld alatt tárolják. Ugyanez az igaz az, az elekt, a nukleáris energiára, hiszen az uránbányászat óriási széndiokszid kibocsátása jár, és senki nem tudja, mit csináljunk a hulladékkal. Ez sem nem, energi, sem nem ö, ö, csökkentett szintartalmú megoldás, sem nem biztonságos megoldás. Ugyanakkor ö, a határozatban jó dolgokat is látunk. Először is a vidéki területek és a kisebb többekben való energiállítás helyi ö, szervezetei valóban értelmes előrelépés jelentenek. És végül a feltétlenül le kell figyelnünk az energia technológia e, áthatásra. E, ez azonban nem fog menni, hogyha a szellemi e, jogok kérdését nem oldjuk meg valamilyen módon. Itt megfizethető megoldásokra van szükség a klímatárgyalások során szó került erre, és ehhez tartanom kell magunkat. Keller asszony elfogad egy kékkártyás kérdést Martin úrtól? Természetesen. Martin úr, 30 másodpercben. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék ahhoz, amit elmondott az elemzéséhez. A kérdés azonban az, hogy ezeket a dolgokat, ezeket a problémákat két évtizede ismerjük. Van-e Ön nagyon részletesen ismer ezt a területet jobban, mint én. Van-e bármi, ami önt optimistává teszi a tekintetben, hogy a Világbank egyáltalán elmozdult a jó irányba, vagy végül abba az irányba fog haladni? Indeed, we have been Nos, valóban ezeket az ügyeket több mint két évtizede vitatjuk, és nagyon remélem, hogy a Világbank tanulni fog ezekből a vitákból, hiszen mindenki egyetért abban, hogy a jövő a megújuló energiaforrásokon alapul. E, kicsi lépést tett előre a világbank, túlságosan támaszkodik e, e, a szén alapú energiákra, és amikor a csökkentett széntartalmú energiákra helyezi hangsúlyt, az sem eléggé elkötelezett lépés. Úgy gondolom, hogy Eh, szükség van ezeknek támogatására annak érdekében, hogy megfelelő, eh, megújuló energiaforrásokról beszéljünk, és ne csak a low carbon jelszót emlegessük, miközben nem is low carbon a megoldás. Very much, Mrs. Köszönöm szépen, Keller hogy mondja az elnök. Most pedig a szót megadom P biztos úrnak. Elnök úr, úgy gondolom, hogy eh, én is nagyon egyértelműen fogalmaztam, a Világbank energiastratégiáját örömmel fogadtuk, nagyon különös, sajátos szerepe van a Világbanknak a világban, különösen a fejlesztési ügyekben. Nem mondunk túl sokat, ha azt mondjuk, hogy, hogy valóban vezető szerepük van a fejlesztési stratégiák szempontjából és az ezzel kapcsolatos véleményformálásban is. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon komolyan kell vennünk ezt a programot. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk néhány olyan elemet sem, amelyek alapvető fontosságúak, amikor a saját eh, válaszunkat fontolgatjuk. Még mindig vannak olyan háztartások nagy számban, amelyeknek nincs hozzáférése semmiféle energiához. És ezt az ügyet 20 éve vitatjuk, Azonban az energia ágazat és az energia szolgáltatás terén nem került sor olyan beruházásokra, amelyek például a szubszaharai Afrika 100 milliós lakosságához eljutatta volna energiát. Tehát látnunk kell, hogy milyen mértékű ez a probléma. Másrészt figyelembe kell vennünk a növekedést. Ezeknek az országoknak Eh, a, ezeknek a fejlődés eh, irányába elinduló eh, országoknak egyre nagyobbak az igénye. És ehhez az igényhez hozzá kell rendelni az ellátást, az energiaszállítást. Ezeket az igényeket ki kell elégíteni. Harmadrészt teljesen egyetértek Keller asszonyjal, a fenntarthatás, fenntarthatóság. Bármit tesz is az energiaágazat, annak látnia kell azt, hogy milyen hatást gyakorol a klímarendszerre, és tudjuk, hogy ez a szektor jelen pillanatban a legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátó. Másrészt meg kell néznünk, hogy mennyibe kerül a foszilis energia, nem szabad elfelejtenünk, hogy a foszilis energia árak kihívása még mindig előttünk áll. lehet, hogy később következik be, és nem hamarabb, de mindenféleképpen elkerülhetetlen. Remélem, hogy a parlament nagy hangsúlyt fog majd fektetni az ezzel kapcsolatos zöld könyvre, amelyben próbáljuk a fejlődő országok hozzáférését javítani a megújuló energiaforrásokhoz. Ez lenne az új Európai Uniós fejlesztési politika alapja, mert hogyha ezt nem tesszük meg, ezt az lépést, akkor nagyon nehéz elvárni azt, hogy meg tudjuk győzni a világbankot és más szereplőket, hogy valóban a megújuló energiákra kellene koncentrálnunk a beruházásainkat. Egyszerűen ehhez szükség van bizonyos bátorságra, Kétségtelenül sok pénzügyi beruházásra is szükség van rá ma, azonban bármilyen energiastratégiához nagy beruházás van szükség. Tehát, hogyha előre tekintünk és nézem, hogy milyen árak fognak majd kialakulni, akkor egészen biztos, hogy minden energiapolitika szívében, alapjánál, homlokterében a megújuló energiaforrásoknak kell állnia. Meg kell mutatnunk, hogy tudunk változtatni ezekben az országokban. Az is meggyőződésem, hogy nagyon sok kihasználatlan potenciál lehetőség van. Például a vízenergia ügye valóban nagy kihívás jelent minden szempontból. De hogyha megtesszük a megfelelő vizsgálatokat, elvégezzük a környezeti hatása tekintetében, akkor igenis nagy lehetőség vannak ezen területen is. Például, hogyha megnézem az ingegadámat. Nos, hogyha az Európai Unió képes előrelépni, és a parlament támogatja e, az Európai Uniós fejlesztést a tekintetben, hogy ebben az irányba hason, akkor nagyobb esélyünk lesz, hogy a világbankot is a megújuló energiaforrások felé irányítsa, terelgesse a széntüzelésű erőművek helyett. A bank hat általános kritériumot határozott meg a jövőbeni színlapú beruházások kapcsán, tehát nagyon is nyitottak a tárgyalások szempontjából. Szövetségesünk a világbank, de bizony Európának szerepet kell vállalnia, vezető szerepet kell vállalnia a fejlődő világ energiágazataiban is. Aztán azért hivatkoztam az EIB-re, mert a kotonói megalapodás az alapja, a jogalapja az Európai Beruházási Bank tevékenységének, legalábbis ami ezeket a beruházásokat illeti, Itt az AKC programokra kell föltétlenül hivatkoznunk. Ami az energiágazatot illeti, nincs e, olyan projekt, amely fosztás energiákra e, alapulna. Mindenféleképpen minden projekt e, ker, e, környezetbarát, megújuló energiaforrásokra alapul. Nos, az csatlakozás előtt, illetve a, a dél-afrikai és egyéb partneri eh, tárgyalások során az Európai Bizottság eh, két milliárdos eh, forrást nevezett meg a célból, hogy az Európai Beruházási Bank klímaprogramjait segítse megvalósulni. Tehát a javaslat arra helyezi a hangsúlyt, hogy feltétlenül olyan rendelkezésekre van szükség, amelyek biztosítják, hogy csak gazdaságilag, környezetvédelmileg és szociálisan is fenntartható programok kapjanak támogatást ezen mandátum alatt. Ennek úr úgy gondolom, hogy az Európai Unió helyes lépéseket tett a helyes irányba, de kétségtelen, hogy több lépést is tehetnénk, hogy igazi vezető szerepet vállaljunk ebben a szektorban, és magát a világbankot is helyes irányba teregessük. Köszönöm. Képviselőcsoportok hozzászólásai következnek. Az Európai Néppárt nevében Svensson képviselő úr szól hozzánk két percben. Svensson képviselő úr. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy nagyon fontos kérdéssel foglalkozunk, most így késő este a fokozatos kifizetése az olyan projekteknek, amelyek foszilis tüzelőanyagra építenek, ez nagyon fontos, de a biztos úr elmondta, hogy a világbanknak nagyon tudatos az energia stratégiája. Pozitívan szólhatunk erről, de itt nem csak arról van szó, hogy kifizetik, kivezetnek bizonyos projekteket, hanem be is vezetnek másfajta projekteket, tehát mindenképpen megvan a lehetőség arra, hogy az Európai Unió konkrétan fellépjen annak érdekében, hogy um, az Afrikában, Latin-Amerikában élők életét uh, javítsa. A biztos úr már uh, korábban is uh, beszélt azokról, akik egyszerű körülmények között élnek, két millióan túlságosan korán halnak meg, a sugárzás miatt az Európai Unió De hogyha például az Európai Unió segítene abban, hogy ezen, ezek helyett a napenergiát lehessen használni, és el kell kerülni azt, hogy a foszilis tüzelőanyagokat alkalmazzák. Tehát mindenképpen meg kell nézni ennek a lehetőséget, hogy mit lehet konkrétan tenni, mert gyakran az a helyzet, hogy amikor alternatív energiaforrásokról beszélünk, akkor csak is a napenergiáról, a szélenergiáról beszélünk. Persze erről is beszélni kell, de a is hiányzik mindig. Vannak lehetőségeink, és az Európai Uniónak nem szabad lemaradnia, hanem konklúziókat kell találnia, hogy ezeket a faszülés tüzelanyagokat el kerülni. Most pedig a szocialisták és demokraták nevében Arsenis képviselő úr szól hozzánk két percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt Pibáx biztos úr. Először is Keller asszonynak szeretnék köszönetet mondani a kitűnő munkájáért, ezért a kérdését, és mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, akik eh, részt vettek ebben. A Világbank stratégiája nem igazán eh, fenntartható. Keller azt, hogy elmondta, vannak nagy projektek, nagy mértékekben gondolkodnak, ezek azonban nem fenntarthatóak. Tény az, hogy 3%-kal eh, nagyobb a támogatottsága, azoknak a projekteknek, amelyek a nem megújuló energiaforrásokkal foglalkoznak, a foszilis üzemanyagok, illetve a foszilis üzemanyagok foglalkoznak. A világbank nem gondol arra, hogy milyen hatással lesznek a projektjei a környezetre. Új finanszírozásra beszélünk a projekteknek, olyan projekteknek, amelyek pálmaolajat használnak fel. Nem veszik figyelembe azokat az elveket, amelyeket figyelembe kellene venni. És a Világbank nem végezzel egy úgynevezett full cycle analízis, tehát nem nézi meg az teljes élettartamán ezt a projektet. Úgy vélem, hogy ez a jelentés egyértelmű jelzést ad, egyértelmű környezetvédelmi szabályokra van szükség. Very much. Köszönöm szépen, most pedig Görenc képviselő úr veszi át a szót két perc áll rendelkezésére a liberálisok és demokraták képviseletében. elnök úr a világbanknak hozzá kellene járulni a szegénység eltörléséhez a fejlődő országokban. Legyen az bármilyen mód, a célnak mindig ugyanannak kell lennie. Az egészségügy, a vízhez való hozzáférés, a gazdasági finanszírozás, ezeknek kell részét képezni a missziójának, és hogyha a szegénység elleni harcot tűzi lobogójára, azt is követnie kell. Ami a szobeli kérdést illeti, amely vitánk tárgyát képezi, és amely a szén vagy a szénhidrogéneket célozza meg, engedjék meg, hogy a következő megjegyzést tegyem. Először is a referenciáknak értékelési kritériumokat kell magukban fog, foglalni, tehát tudnunk kell azt, hogy mit értékelünk, és utána ezeket az értékelési kritériumokat kell ebbe a projektbe belevenni. Másodszorban a politikai dialógusnak a világbank és partnerek között elsősorban politikai vezetésről, gazdasági vezetésről kell ö, mindkét ország esetében szólnia. Harmadsorban ahol a megújuló energiát lehet támogatni elfogadható költséggel, ezt kell privilegizálni negyedsorban, és köszönöm a biztos úrnak, hogy már részben válaszolt az egyik aggályomra. Az Európai Beruházási Banknak figyelembe kell vennie azokat a megjegyzéseket, amelyeket megfogalmaztam. Úgyhogy most már csak a világbanknak kell magáévá tenni azokat a prioritásokat, amelyeket már mások megtettek, nevezetesen az Európai Beruházási Bank, tekintettel arra, hogy az Európai Unió 27 tagállama tagja a világbanknak is, úgyhogy nem tehetünk úgy, mintha semmiféleképpen nem tudnánk befolyásolni politikáját. Úgyhogy a világbankon belül is talán hasznos lenne egy vitát lefolytatni ezekről a kérdésekről, és szeretnék a megfogalmazójuknak gratulálni kiváló munkájához. Pedig Marissa Matthias képviselőnő szól két és fél percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Szerettem volna elmondani azt, hogy a kolléganő munkáját nagyra becsülöm, mert teljes mértékben támogatni tudom mindazt, amit ő elmondott, mindazon kérdéseket, amelyeket felvetett. Lenne egy kérdésem, úgy vélem, hogy érdemes feltenni ezt a kérdést. Számos dokumentum van, amelyekről még nem beszéltünk. Vannak állásorolások és más dokumentumok is, amelyek azzal foglalkoznak, hogy mit finanszíroz a világbank, és gyakran ezek nem járnak eredménye. Az energiastratégia megváltoztatása 2011-re a világbank részéről ezt eltervezték, de nem tudjuk, hogy ez valóban bekövetkezik-e. Arról van szó, hogy le kell küzdeni a szegénységet, és ehhez a világbanknak eszközöket kell folyósítania, és figyelembe kell venni ennek során a klímaváltozást is. A foszilis üzemanyagok továbbra is meghatározzák a világbank energiastratégiáját. nem tudom, ez milyen mértékben fog tovább haladni. Az a benyomása az embernek, hogy 2005 van még mindig, és olyan, és olyan projekteket finanszíroznak, amelyek foszilis üzemanyagokon alapulnak. Tehát számos téma van, amelyel foglalkozni kellene, és ez amiatt van, hogy a világ bank ilyen projekteket finanszíroz, de figyelembe kell vennie a klímaváltozást is. tehát ezek a kérdések még felvetődnek. A kérdés az az, hogy miért nincs egy megfelelő következtetést, miért engedjük meg azt, hogy az, aki fizet, az határozza meg mindent miért engedjük azt, hogy a világbank az energiastratégiáját meghatározza a világnak? Hogyha mi hozunk egy döntést, akkor a világ energiastratégiáját világszinten kell koordinálni, az ENSZ szintjén kell koordinálni azt tehát. Deve ser a toda a gente. Miért eh, nem akarunk eh, mert, mert akarunk rákényszeríteni egy energiastratégiát? Hans Péter Mártin képviselő úrna, adom meg a szót, két perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen, elnök úr. A 70-es években, a 80-as évek elején az ökológiai vaksága a világbanknak valóban nagy téma volt, és akkoriban ugyanazokat a hozzászólásokat hallhattuk, mint most, ugyanazokat az ígéreteket tette a Világbank, mint most, azonban most már több tíz év eltelt, és a legkülönbözőbb országokban kívántak projekteket tenni, de hát hol vannak ezek a projektek, hol vannak a napelemek a, a trópusi országokban, hol foglalkoznak az erdőkkel e, a Brazíliában, hol vannak a szélerőművek Kenyában, vagy a napelemek Kenyában. Semmi nem valósult meg, csak az történt, hogy az európai e, szinten lemásolták a rendszert, igazából egy-két e, nagy érdeknek feleltek meg, de semmi nem ment előre. És miért csodálkozunk, akkor, hogyha harmadik ország, harmadik világból ö, származók azt mondják, hogy nem akarnak ott élni, ahol ülnek, én, én nem akarok a Karib tenger térségében élni, én az USA-ban akarok élni. Mindenki hozzánk jön, azért, mert óriási a hazugság ebben a vitában, és több millió ember radikalizálását, radikalizálódását meg kell érteni, mert már van ebből és hogyha megnézzük az állásorolásunkat, akkor azt mondhatjuk, hogy ez nem lehet igaz. Sokkal erősebben kellene hozzászólnunk, sokkal egyértelműbben kellene felszólítanunk a világbankot arra, hogy valamit tényleg tegyen már. Hát mi a célja a AKC delegációnak, vagy a fejlesztési szabizottságnak, akkor, hogyha csak üres papírt jelent az egész vita. Ez kínos egy kicsit. Ezzel véget értek a képviselőcsoportok nevében való hozzászólások. Más bejegyzett hozzászólók következnek. A sort Filip Kacsmarek képviselő úr nyitja. Két perc áll rendelkezésére. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, ma mindenki tisztában van azzal, hogy a fejlődő országokban milyen fontos az energetika. Ö, ott van például az afrikai energiaárak kérdése. Azt hiszem, ma mindenki tudja, hogy a Világbank szerepe a fejlődő országokban ö, nehezen kezelhető. Én azt kérem, hogy részenként szavazzunk az állásfoglalásról. Úgy gondoljuk, hogy vannak olyan részei az állásfoglalásnak, amely túlságosan kritizálja a világ blankot. Például, amikor a tiszta energiákról van szó, olyanokról, amelyek nem kívánatosak, például ökológiai szempontokból. Az atomenergiát például az Európai Uniós országok közül nem kevés alkalmazza, a gáz és a szén függő országok vonatkozásában is vannak országok. Úgyhogy nagyon óvatosan kell eljárnunk a fejlesztendő energiaforrásokat illetően. A kisméretű helyi, kis kibocsátású projekteket kellene támogatni, aztán ott van a többféle energiaforrás kérdése, hogy ne csak egyfélétől függjünk. Ott van a megújuló energia, illetve az energia hatékonyságának növelése. Nem szabad elfeledkeznünk a fő célunkról sem, nevezetesen, hogy az energiához való hozzáférés milyen mértékben segített az embereknek a szegénységből való kilábalásban csökkenteni kell a kibocsátásokat, figyelembe kell venni a szociális környezetvédelmi aspektusokat az új energetikai projektben, és nagyon remélem, hogy a Világbanknak lesz elegendő energiája, hogy felvállalja mindezt. Nagyon örülök, hogy Pivax biztos úr nagy jelentőséget tulajdonít az energetikai kérdéseknek a fejlődő országokban. Ez az öt könyvben is benne van, a parlamentnek pedig támogatnia kell. Köszönöm. Kuvântul deputată. Köszönöm szépen, most pedig Tikáó asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, pillanatnyilag 1,4 milliárd ember nem fér hozzá a villamos energiához, ebből 80%-uk vidéken él. A millenniumi célkitűzések egyike az volt, hogy 2015-ig a szegénységet szüntessük meg. Ezt nem tudjuk elérni, mint célt. Pedig ha sikerült volna, akkor körülbelül 400 millió ember férhetne hozzá az elektromos áramhoz, illetve 1 milliárd az élelmiszer tisztító eszközökhöz. 40 milliárd dollárra lenne szükség 1,6 százalékhoz, ahhoz, hogy a fejlődő országokon segíthessünk. Az akadályok közé tartozik például az elektromos áram túlságosan magas ára a vidéki területeken, a különböző projektek nem eléggé fejlett állapota, illetve az elektromos áramtermelési problémák a vidéki területeknek sajátságos helyzete van. Itt nem csak a megfelelő mennyiséget kell előállítani, hanem az is nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű munkahelyet is teremthetne. 2011. február 11-én a Világbank rámutatott arra, hogy hosszú távú megoldást kell találni, legalábbis gazdasági síkon így India energetikai biztonsága is megoldható lenne. Csökkenteni lehetne például a, az olajfüggőségünket. A világbanknak támogatnia kellene az energetika hatékonysági programokat, illetve a kapcsolatot a különböző országok között is köszönöm. Balcitis képviselő úrnak adom meg a szót két és fél perc erejéig. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének azért, hogy foglalkozik ezzel az időszerű és releváns kérdéssel. Az energiapolitika nagyon is releváns probléma, és ezzel meg lehet el lehet érni azt, hogy nőjön az életszínvonal a fejlődő országokban. És ez egy olyan témakör, amely néha akadályozza a gazdasági fejlődést. Ez eléggé aggasztó, hiszen 1,5 milliárd ember nem fér hozzá az elektromos áramhoz, és 2,5 milliárd ember nem tud hozzájutni a megfelelő üzemanyagokhoz, és emiatt sok ember meghal didelės investicijos iki šiol yra. Tehát mindenképpen arra kell törekednünk, hogy fenntarthatóan használjuk fel a erőforrásainkat. A legtöbb projekt a szénerőművekre alapoz, és ezáltal ezek az országok, ezek a földi országok szennyező országokká válnak. Ezeket a projekteket 2050 2015 után kívánják felfüggeszteni, ez egy üdvözlendő lépés. További ellenőrzésre is szükség van, annak érdekében, hogy biztosan lehessen azt, hogy a projektek valóban maximális javulást jelentenek ezen emberek számára. Kedves képviselőtársak, közeledünk a végéhez. Véget értek a bejegyzett felszólalások. Most az azonnali felszólalások következnek. paul rübig képviselő urat kérem egy percben mondja el üzenetét. Uh, tisztelt elnök úr! szeretnék különös módon uh, Pibax uh, biztosnak köszönetet mondani, korábbi energia biztosként ismeri a stratégiánkat, és főként a fejlesztés együttműködés kapcsán nagyon sokat teendünk, mert a technikai segítségnyújtás kapcsán is az segítenünk kell, és az Európai Uniónak nem csak befizetőnek kell lennie a világbanknál, hanem valóban segítenünk kell. A fő kihívás az az, hogy hogyan lehet fejlesztési segítségnyújtással valóban kisvállalkozásokat támogatni, hogyan lehet a KKV-kat támogatni az energiatermelés kapcsán, hiszen nagyon sok kis vállalkozás van itt. Az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy hogyan lehet az energiát tárolni, és ez egy nagy kérdés a fejlesztés együttműködés területén. Köszönöm. Köszönjük, képviselő úr. Legvégül pedig Sean Kelly képviselő urat kérem egy perces hozzászólására. Köszönöm szépen. Akik még most itt vannak, talán megújuló energia fűti őket. Talán valami isteni erő. Minden esetre nagyon érdekes volt a megbeszélés, és talán a biztos úr jobb, érti a legjobban azt, hogy miről kell intézkedni a jövőben. Egy-két dolgot azért tisztázni kellene. Először is a fejlődő országok és a fejlődő világ. Ha vannak fosszilis for, ö, energiaforrásaik vagy atomenergiájuk, fel fogják-e használni őket. A kérdés az, hogy finanszírozzuk-e őket, vagy sem. Európában persze a Cancún tükrében mi a megújuló programot szeretnénk támogatni. Martész úrnak talán igaza van bizonyos szempontból, hogy hangosabban kell szólnunk, és jobban támogatnunk a megújuló energiák finanszírozását. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, képviselő úr. Legvégül, leges legvégül Pibalks biztos úrnak adom meg a szót. Vonja le a konklúziókat. Please, the floor is yours. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Nos, azt hiszem a vita rendkívül fontos, még akkor is, hogyha a késői órában került rá sor. Ugyanis a világbank energetika stratégiája lehetőség, lehetőség az energetikai kihívásoknak való megfelelésnek. Ha megvizsgáljuk azt, hogy mit mond az Nemzetközi Energetikai Ügynökség, az energia szegénységről, a megújuló energiákról, nyilván óriási a kihívás, de a világbank és a vezetőink tényleg változtathatnak a helyzeten. Visszatekintve a néhány évvel ezelőtti energiai célunkra 18% volt, az nagyon szerény, ma pedig úgy tűnik, hogy nagyon jó úton járunk. De néha bátorságra van szükség, és előre látni a kihívásokat. A Világbank rendkívül nyitottá teszi ezt a folyamatot, kész az új elképzelések elfogadására. És ha még bátrabban lépünk fel, mint a világbank, akkor azt hiszem, az a lényeg, hogy nyílt szívvel, ambiciózus elképzelésekkel álljunk a világbank elé. Nyilván ez kiinduló pont. És azt mondanám, hogy még mindig azt kellene megvizsgálni, hogy ki fér hozzá az energiához. Mert ez nem csak azt jelenti, hogy hozzá lehet férni az energiához, hanem hogy fenntartható is és hatékony is. Ha megvizsgáljuk a korábbi közelmúlt tendenciáit, azon országokkal, amelyekkel együttműködünk, azt tapasztaljuk, hogy óriás az urbanizáció. Úgyhogy megváltozott most már a felhasználása az energiának az agglomerációkban, úgyhogy bármilyen furcsán is hangzik, az energia hatékonysággal kell kezdenünk. 200 millió en- eurónk van, ennyivel az energetika területén nem sokra megyünk. hosszú távú terveket is kell kovácsolnunk, mert hiszek abban, hogy a megújuló energiákban rejlenek lehetőségek. Ugye nem csak az a lényeg, hogy legyen energia, hanem lényeges lépéseket kell tennünk az, enne- az éghajlatváltozás elleni harc terén is. Köszönöm, hogy az elnök úr, köszönöm biztos úr, Végül pedig magyarul szeretném folytatni. Egy állásfoglalásra irányuló indítványt juttattak el hozzá.